a szakbizottsági és interparlamentáris küldöttségek tagjainak változtatására javaslatokat nyújtottak be. Ezeket a javaslatokat a napirendben megtalálják, és hogyha nem ellenzi ezeket senki, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Tájékoztatni szeretném a tisztelt házat, hogy a